olyan gyakorlati kiutat találva, amely a következőkben is jó szolgál bennünket majd. Köszönöm szépen, biztos úr. hogy ilyen röviden válaszolt. Most pedig az utolsó napi rendi pontunk következik. Szóbeli kérdés a bizottsághoz. az európai burgonya keményítő ágazat helyzetéről 2012 után. Először is három percben a kérdés megfogalmazója, Ide Lange asszony a szó. Ja, dank u wel, eh, voorzitter. Geachte commissaris. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos úr. A néppárt és a szocialista frakció, a két legnagyobb frakció összefogott, hogy kezdeményezze ezt a vitát az Európai Bizottsággal a burgonya keményítő ágazat jövőjéről az EU-ban. Válságot élt át ez a szektor, és most megkérdőjelezett az a jövője. Lehet, hogy a jövőben teljesen eltűnik erről a kontinensről, pedig fontos lenne azért, hogy a 2020-as célokat megvalósíthassuk. A health check keretében kiderült, hogy ennek, ez ebben az ágazatban a kifizetéseket szétkapcsolták teljes mértékben. Én alapvetően támogatom ezt a döntést, de ahhoz, hogy megélhessenek a termelők, ahhoz támogatásra van szükségük. Ennek a szektornak új piacokat kell találnunk. A potenciál az rendelkezésre áll, különösen az organikus gazdaságban. 2020-as stratégiának az egyik fő elve ez. Például, hogy olyan vegyszereket lehet kiváltani burkonya keményítővel, amelyek fontosak. Új piacokat találhatnánk ennek az ágazatnak. Az innovációk nem léteznek, pontosan azért, mert a beruházás nem létezik. Úgy tűnik, hogy 2012 nagyon kemény év lesz ebben a szektorban lehet, hogy a piac 60%-át elveszítik az Európai Unióban. Itt 6000 munkaerről van szó, még egyszer 6000-ről közvetve, és 15000 termelőről, akiket érint ez, hiszen beszállítanak a szektorba. Ez egyébként nem csak Hollandiát éríti, az én választói körzetemet, hanem Lengyelországot, Hollandi- Dániát is és ezért aztán biztos úr most szeretnénk felrázni a bizottságot, hogy tegyenek valamit, hogy ez az ágazat, ennek az ágazatnak a jövőjét megkönnyítsék. Például lehetne egy két éves átmeneti időszak, amikor a tartalékból, a költségvetésből ez az ágazat támogatást kaphatna hogyha egy szerkezet átalakítási alapot hoznának létre, amely segítené a gazdálkodókat abban, hogy önkéntesen korlátozzák a keményítő előállításukat. Nem tudom, a bizottság egyetért, hogy egy biogazdaságban nagyon nagy szerepet játszhat ez az ágazat? Ön is úgy gondolja, hogy megéri azt, hogy kisegítsük ezt az ágazatot? También como... Köszönöm szépen. Most pedig Berman úr kapszott két percben. De aardappelmeelindustrie dreigt na 2012. Köszönöm szépen, elnök úr. A burgonya keményítő ágazatot kockázatok veszélyeztetik, nagyon nehéz időszakot él 2012 után, mert megszűnnek a szubvenciók. Hollandiában ez egy olyan ágazat, ahol másfajta lehetőség nem nagyon van. Vannak olyanok, akik a saját ha, otthonukban szeretnének maradni, és ott szeretnének dolgozni, de hát ez igaz egész Európára, ugyanott szeretne mindenki dolgozni, ahonnan származik. Úgyhogy ezért van szükség arra, hogy az Európai Unió megfelelő intézkedéseket hozzon. Nem föltétlenül kell, hogy többe kerüljön ez, elegendő kell, hogy legyen az, hogy a gazdák alkalmazkodhassanak. Nyilván 2012-ben a burgonya keményítő támogatása megszűnik, ezt mindenki tudja, de ez elengedhetetlenül szükséges iparág, és ezért valamilyen megoldást kell találni, hogy esetleg más termékeket állíthassanak elő a gazdák, hogy megélhessenek. Köszönöm. Biztos úr, öné a szó. Elnök úr, tisztelt képviselők! Hadd köszönjem meg a kérdéseket, amelyek a burgonya keményítő átadott jövőjét illetik. A bizottság örömmel fogadja, hogy meg elmondhatja a nézeteit ezzel az ágazattal kapcsolatban. Ez a téma része, része volt az egészségügyi felülvizsgálatnak, ahol is egyszerre vezették be a rendszer befejezésével a terméstől független támogatási rendszerét. A bizottság voltaképpen egy fokozatosabb, két lépésben való bevezetést javasolt, ám az ágazat fő érve az volt, hogy, hogyha így járnánk el, akkor kvóta nélkül és átalakító segély nélkül maradna az ágazat. Az olyan restruktúrás alapok, mint a cukor ágazatban megvalósult, nehezen vezethetők be a burgonya keményítő ágazatban még a termelők is ö, elfogadták, hogy a szerkezetváltási támogatásról lemondanak, hogyha egyéb támogatásokat kapnak, és er, ö, elég erős ösztönzőkben részesülnek. A jelenlegi jogi keretekből a beágyazása ennek az alapnak 2011. július, július 1-én legkorábban akkor léphet életbe. Ez azt jelenti, hogy csak egy éves szerkezetváltási időszakra nyílik lehetőség meglehetősen korlátos költségvetéssel. Az ágazat képviselői szerint mindezek alapján a termelékenység, a termelési kapacitás 40%-a megszűnhet ez alatt. Ahogy korábban már említettem, a health check keretében való ilyen formájú döntés nem jelent megfelelő ö, megoldást. A mezőgazdasági ágazat egészére egy olyan kapot kell létrehoznunk, amely kiegyensúlyozott és erős. A burgonya keményető ágazat, csak úgy, mint más ágazat képviselő is részt vehetnek erről a jövőről, erről, a jövőről szóló vitában. Köszönöm szépen, biztos úr. Most pedig a néppárt részéről három perce jár, úr. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen, elnök úr. Hölgyeim és uraim! Amikor létrehoztuk a közvetlen kifizetési rendszert, akkor azt elértük el, hogy eb- elértük, hogy ebben a szektorban szétkapcsoltuk a kifizetéseket. Most még jelenleg a termelés volumenéhez azonban bizonyos prémiumokat lehet hozzákötni, ezt kifizetik a gazdálkodóknak, és a burgonya keményítő után az üzemeknek fizethetnek díjakat. Most ezeket szét kell kapcsolni, a lehető legkésőbbi határidő erre 2012. 2010-től kezdve a termelőknek adott segélyeket is szét lehet kapcsolni. Ez azt jelenti, hogy az európai rendelkezéseknek megfelelően jártunk el, de amikor a hashtag-et végrehajtották, akkor azt láttuk, hogy 2012 a határidő. Ez azt jelenti, hogy az ágazat számára nagyon nehéz lesz a helyzet. A burkonya keményítő versenyképes lesz-e, azt majd a jövőben kiderül piacorientáltabbnak kell lennie, és kevesebb állami beavatkozást kellene végrehajtani, de szükség van egy megfelelő átmeneti időszakra ahhoz, hogy az átállást megkönnyítsük. Akik továbbra is termelni akarnak, így versenyképesebbek lehetnek, és új piacokat kereshetnek. De ha alternatív módszereket keresnek, akik ellene szavaznak a burgonya keményítő előállításnak, azokat is segítenünk kell. A bizottságnak állást kell foglalnia. A gazdaságban a jó döntés mindig jó, a rossz döntés kihívás, de a legrosszabb az, amikor nem hoznak döntést, hiszen ez stagnálást okoz, ez pedig megöli a gazdaságot. Így aztán a bizottságot arra kérem, gondolját, és megfelelő lehetségeket, lehetőségeket keressen a gazdák számára. Köszönöm. Gracias. Köszönöm. Köszönöm, jár úr. Most az ALDE képviseletében Mulder úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Ha ideális világban élnénk, akkor úgy, le, úgy állna a helyzet, hogy a health checket befejeztük volna, és azt követően tudtunk volna megfelelő lépéseket hozni annak eredmény, a belülvizsgált eredményeképpen. Azonban nem ez történt, és jelenleg előállt helyzet azzal fenyeget, hogy egy sor vállalat tönkre megy majd, mert hogy túl alacsonyak az árak. És ha nem növek, az árak növekedése nem várható. Holott azt is látnunk kell, hogy sajátságos ágazatról van szó. A biokémiában Egyre több olyan kutatási eredmény tapasztalható, amely a keményítőre tartana igényt. Ugyanakkor a bizottság értékelése nem túl optimista. Arra kérem tehát a bizottságot, hogy még egyszer vizsgálja felül a helyzetet, és intenzív párbeszédet kezdeményezzen az ágazat részvevőivel. Mert hogy úgy gondolom, úgy gondolom, hogy a puhán kell landolnia az ágazatnak is, meg más ágazatoknak is a szerkezet váltást követően, mert hogy a, a burgonya keményítő ágazat túl kell éje a váltás. Ehhez pedig a bizottság megfelelő intézkedésre van szükség. Köszönöm szépen. Most pedig az LCR e frakció nevében Wojciechowski képviselő következik egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr! A parlament előző mandátuma során kétszer is jelentés készítője voltam a burgonya keményítő kvóta témának. Úgyhogy vannak ismerőseim ennek az ágazatnak a képviselőivel, és azokban az országokban főleg, ahol nem örültek a kvótáknak. Abban az időben ö, tapasztaltam meg, hogy ö, milyen ö, könnyen felborulhat ö, az egyensúly ebben az ágazatban, ezekben az országokban. Ugyanis ma akár el is tűnhet ez az ágazat. Úgyhogy nagyon szomorúan látom azt, hogy egyik ágazat a másik után kell, hogy megélje ezt a folyamatot. Először a cukor, aztán a dohány, most pedig a burgonya keményítő jut hasonló sorsra. Úgy hiszem, hogy eljött az idő, hogy átgondoljuk az egész kérdést. Talán valamilyen más oldalról kellene megközelítenünk. Lehet, hogy az alapelvek már nem érvényesek. Köszönöm. Senyor Wojciechowski. Köszönöm szépen, Wojciechowski úr. Most pedig a spontán hozzászólások egy percre. Kalinowski úr. Köszönöm szépen, elnök úr. A birtokomon burgonya keményítőt évek óta termelünk. És ugyanez a helyzet termelőkkel Európai Unió más részén is, és tartok tőle, hogy a termelés is, és a feldolgozás is megszenvedi azt, ha visszavonjuk a támogatásokat. Ez nagyon nagy problémákat fog okozni. 2013-ban majd azt fogják látni, hogy romlott a gazdáknak a gazdasági helyzete. Így aztán én azt szeretném, hogyha a jelenleg létező eszközöket fenntartanánk a burgonya keményítő ágazatban. Szükségünk van a minimumárakra, és egy támogatásra a szerkezet átalakításhoz. Amikor a cukorszektor átalakításáról beszélt, én szerintem ez egy nem jó példa volt, hiszen ez nagy kudarc volt az európai gazdák számára. Ez nem jó út. Köszönöm, biztos úr. Köszönöm szépen Kalinowski úr szavait, most pedig Köztinger asszony kapja meg a szót. Köszönöm, elnök úr. 20%-a kevesebb CO2 kibocsátás 20% a magasabb megújuló energiaforrás és egyéb előnyök azok a célok, amelyeket az Európai Unió a klímaváltozás elleni harcban felvázolt, az energia ellátás átalakítását megvalósítva. Mindenek előtt akkor van a lehetőség, ha minden ágazat megteszi a magáét a mezőgazdaság, is jelentősen hozzájárulhat a 2020-as célok megvalósulásához. Az egyes mezőgazdasági ágazat területeken azonban egyre inkább nehezülnek a feltételek. A burgonya ágazatban a health check során olyan feltételeket támasztottak, amelyek a termelés zuhanásához vezettek. A kvóta rendszer kivonása is ide hatott, nem tette lehetővé a puha landolását az ágazatnak. A bizottságot arra kérjük, hogy megoldásokat találjon azon régiókban biztosítva a, burgonya, a keményítő burgonya termelését, ahol nincs alternatívája ennek a terméknek. Az ágazat és az ipar továbbra is jelentős jövővel kell, hogy számoljon. Köszönöm szépen. Kelly úr következik. Ma harmadszorra kér szót, úgyhogy megint egy percet adok önnek. Elnök úr. For facilitating me aki korán kell, alanya fel. Tehát így sikerült ez most. Én ír vagyok, ahol a burgonya nagyon közel áll a szívünkhöz, mert mielőtt a nagy éjség bekövetkezett, nagyon jól tudott táplálkozni az ír nép ebből. De nagyon sokan haltak meg a nagy pot, ö, burgonya éjség után, 4 millióan. Úgyhogy a burgonya termelők növényét, jövőjét veszélyeztető intézkedések egyszerűen borzongást keltenek az írekben. Ahogy a biztos úr is rámutatott, az új kapban 2013 után a burgonya ágazatot nagyon át kell gondolni. Szerintem ez igaz. Végezetül azt szeretném még elmondani, elnök úr. Köszönöm, hogy ön volt az elnök ma, és hogyha nem lennék a klónozás ellen, szerintem önt érdemes lenne klónozni. Köszönöm szépen. Nagyon kedves öntől, Kelly úr. Furcsa belegondolni. Biztos úr. Well, thank you very much. Köszönöm szépen ezt az érdekes vitát. Osztom azt a véleményüket, hogy a burgonya keményed ágazat a jövőben is fontos szerepet játszhat, a műanyagipar és egyéb vegyipari termékek ágazatában. És osztom azt is, hogy a kvóta rendszer kivezetése és az átalakulás a termelők számára alkalmazkodási problémákat jelenthet. Ugyanakkor figyelembe kell vegyük azt a költségvetési keretet, amelyben mozoghatunk, az érvényes jogi szabályozást és az időkeretet a DG Agri nem sokára készhez kap egy értékelési tanulmányt a burgonya és keményítő burgonya ágazatról szólóan, és a 2013 utáni kap, kap jövőjében is figyelembe vesszük ezt. Hatékonyabb, fenntartóbb és jobb megoldásokat találhatunk a jövőre nézvést, ebben hiszek, mintha adhok intézkedéseket hoznánk a jelenlegi keretek között. Köszönöm, elnök úr. I'm very sorry because you were not... Lange asszony elnézést, hogy nem, nem volt a, a listán, de ha nagyon fontos mondanója van, akkor egy percet kap. Thank you very much, Mr. Köszönöm szépen, elnök úr. Három dolgot szerettem volna mondani. Először is Kelly úrnak, és a kedves szavainak, amit a burgonyáról mondott ez a burgonya kicsit más burgonya, mint amit elfogyasztunk, de azért burgonya az burgonya. Csak hogy a burgonya keményítő ágazat sajnos összeomlik majd, és akkor majd kénytelen lesz az ember megint az étkezési burgonyát felhasználni erre a célra. Konkrét javaslatokra van szükségünk. Kérem, hogy legyen semleges, így tekintse át a helyzetet. Mindig 2013 utánról beszélünk, ön is azt mondja, biztos úr, az már túl késő. 2013-ra már összeomlik a szektor, sőt 2012-ben is. 2012-13, hát átmeneti intézkedésekre van szükségünk, hogy túlélhesse a szektor addig ezt az időszakot. Ennyit szerettem volna mondani, és köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm. Kom, biztos úr, szeretne hozzászólni, mert joga van, hogy önzárja el a vitát, nem? Rendben. Köszönöm szépen. Akkor ezzel lezárjuk ezt.